Kedves hölgyeim és uraim! Mindenkit szeretettel üdvözlök az első ülésünkön, az igazságügyi szakbizottság első ülésén a nyári szünet után. Akik az ülés megszervezéséért felelősek ebben a házban úgy döntöttek, hogy a szünet után első frakció hetet követően csütörtök délutánra tűzik ki az ülést, úgyhogy ez a, talán a részvétel mérsékeltséget is indokolja. A külön ülésen, ahol nagyon fontos kérdésekről kell döntenünk, kisebb termet biztosítanak számunkra, úgyhogy itt alóhelyek is vannak, éppen ezért talán a termek kiosztásáért felelőseknek a gondolkodásán talán módosítani kéne, hogy amikor normál ülést tartunk, akkor a szokásos termet kapjuk meg, amikor a teljes napirend kerül terítékre a szavazással együtt, és amikor nem ez a helyzet, akkor kapjunk kisebb termet. Ez csak egy kisebb megjegyzés volt az első ülésünk bevezetőjeként. Mindenkit szeretnék üdvözölni, remélem mindenki kipihente magát, én legalábbis igen, és akkor rögtön meg is kezdhetjük a munkánkat. Először is a napirendet kell elfogadnunk. A 6-os, a 10-es és a 17-es napirendi pontokat elnapoljuk. A 13-as és a 14-es és kapcsolatosan pedig nincsenek témák, ezek tehát kiesnek. Ha nincsenek ellenvetések, akkor így fogadjuk el a napirendet. És akkor most az elnök bejelentései következnek. A szeptemberi rendezvényt lemondtuk, eh, tekintettel arra, hogy egy delegáció éppen azon a héten Washingtonban jár, az elnökök konferenciája ezt ma így hagyta jóvá, tehát eh, a módosítást és a részvételt eh, így módosítottuk. Ehelyett egy további rendkívül érse kerül sor szeptember 20-án Strasbourgban, hogy a szeptemberi napirendünket le tudjuk bonyolítani. Ezen kívül egy parlament közi szemináriumra is sor kerül, az EU szerződési, joga, szerződési jogának vonatkozó esetleges opcionális jogi instrumentumra vonatkozóan október 27-én ez az igazságügyi szakbizottság rendes ülésén kerül megrendezésre. A nemzeti parlamentek képviselőit hívtuk meg Ennyi lett volna az elnök bejelentéseiről, a közleményekről, és akkor a harmadik napirendi pont keretében a június 23-i és a július 5-i jegyzőkönyv elfogadására kerül sor. Ha nincsenek ellenvetések, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. Következik a négyes napi rendi pont, az első lényegi napirendi pont, eh, talán az egyik legfontosabb a mai napirendünkön, az Európai Külügyi Szolgálattal kapcsolatos személyzeti szabályzat, és Bernard Rapkai úr a jelentéstevő, akit eh, szintén a nyaralás után szeretnék üdvözölni, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Erről a témáról már többször váltottunk szót, egy munkaanyagot állítottam össze ezzel kapcsolatosan, és hogy ne vesztegessük az időt, az előzetes jelentés tervezetet, ami eléggé szokatlan mondom két szakaszos, szeretném előterjeszteni, illetve azt a lehetőséget nyitva hagyni, hogy egyrészt ami kötelező jellegű, azt minél előbb lebonyolítsuk, illetve a többi részt is minél előbb véglegesíteni tudjuk. Több megbeszélést folytattam, és közvetlenül a nyári szabadságot követően a végleges jelentéstervezetet legalább angolul elő kívánom terjeszteni, hogy aztán a fordításokra is sor kerülhessen. A különböző változatokat figyelembe véve, ami a külügyi szolgálatot illeti, mindannyian tudjuk, hogy a júliusi plenárison az alap állásfoglalásról volt szó, a jelentéstevő és a tárgyalás vezetője a tanácssal bizonyos eredményekre jutott, és döntöttünk az alapvető dolgokban. A hivatalos döntések tehát megszülettek, és előre léptünk a munkában. Éppen ezért több pontot, amit már korábban is említettem, még egyszer előterjesztenék. Két-három rövidebb pontot szeretnék az emlékezetükbe hívni. Itt arról van szó, hogy az új szolgálat, tehát ez nem egy új intézmény, hanem ennek az új szolgálatnak a statutumát kialakítsuk. Ezt mindannyian tudjuk. Itt az alapelv az, hogy ugyanolyan kötelezettségeket és ugyanolyan jogokat kell biztosítani a szolgálat tisztségviselői számára. Ez egy eléggé sajátságos konstrukció. A külügyi szolgálat egyrészt közösségi szervezet, másrészt pedig kormányközi szervezet. És ez bizonyos politikai ütközések ket jelent, ami a személyzeti szabályzatot illeti, ez a sajátosság ott is megjelenik. A Lisszaboni szerződés rögzíti, hogy a külügyi szolgálat személyzete a bizottság képviselőiből, illetve munkatársaiból, a tanács munkatársaiból, valamint a tagállamok külügyi szolgálatainak munkatársaiból tevődik össze. És ebből bizonyos problémák fakadnak. És az, hogy azonos kötelezettségeket és jogokat írunk elő, ez azt jelenti, hogy mindenkire érvényesülnek ugyanazon kötelezettségek és jogok, attól függetlenül, hogy a bizottság, a tanács vagy a tagállamok munkatársairól van szó. A vita során már a többi szakbizottságban ülő kollégákkal abban is megállapodtunk, hogy a nemzeti szakértők létszáma meghatározott legyen, és meghatározott körre korlátozódjon. A vita során már az, is, az a probléma is többször felmerült, hogy mi legyen a szerződéses munkatársakkal. A bizottság javaslatával szemben benyújtottuk a 11-es módosítót, és itt arra teszek javaslatot, hogy az erre vonatkozó szakaszt töröljük. A bizottság javaslata szerint azok, akik a nemzeti közigazgatásokból, vagy, vagy külügyi szolgálatokból érkeznek, bizonyos határidőre kerülnek a szolgálathoz, amit meg lehet hosszabbítani a tagállam jóváhagyásával. Tehát az adott tagállam diplomáciai szolgálatának jóváhagyásával. És meg kell ismételni, hogy itt komoly kockázatok merülhetnek fel a lojalitás kapcsán. Itt nem a bizalom hiányról van elsősorban szó, hanem azt is figyelembe kell venni, hogy milyen problémákat vetnek fel az ilyen munkatársak, hogy egyáltalán kívánnak-e tovább szolgálni, és a küldő szervezet jóváhagyásától függően bizonyos elképzeléseink lehetnek a szerződéses munkatársakkal kapcsolatosan. Itt eh, bizonyos eh, érdekütközések is felmerülhetnek, és eh, már többször beszéltünk erről, éppen ezért javasolom még egyszer, hogy töröljük ezt a bizonyos szakaszt, hiszen ez a tagállamok részéről is vitatott. Még néhány adat is módosításra került, Ezeket most nem akarom részletesen ismertetni, ezeket mindenki ismeri, vagy utána olvashat. Az utolsó ülés vita óta többekkel tárgyaltam, például a szakszervezetekkel is, az intézményekkel is, és még egyszer alá hangsúlyozottan szeretném kérni a szakbizottságtól, hogy a földrajzi egyensúly problémáját is oldjuk meg. Ez a kérdés mindig felmerül a viták során, és a megfelelő cikk kapcsán ezt mindenféleképpen kezelnünk kell ezt a problémát, oda kell figyelni erre és még egy módosító indítványt is előterjesztettem, ami lényegileg nem változtat azon, amit, amin már, amiben már megállapodtunk. Tehát itt a tanácssal és a parlamenttel megállapodtunk, hogy három forrásból táplálkozik a személyzet, a közösségi intézményekből legalább 60%-ot képviselnének a munkatársak, a tagállami képviselők pedig 25%-ot. Ez a lényegen nem változtat, de minden esetre az anyagban ezek az adatok szerepelnek. Tehát így kívántam röviden felvázolni a helyzetet, és mielőtt még néhány javaslatot teszek az időpontokra vonatkozóan, még be kell említeni egy problémát a tájékoztatással kapcsolatosan. Arról is természetesen ezekkel kapcsolatosan, ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan a jogi szolgálat véleményét is ki kell kérni, és minél előbb, ahol a, amiben ez a személyzeti szabályzat már egy jó ideje nem került elfogadásra. Nekem nincs azzal gondom, hogy a bizottsági szolgálatok vagy a tanácsi szolgálatok munkatársaival kapcsolatosan hogyan járunk el, de ha jól látom az anyagból, ez már részletesen az is megjelenik, hogy mit akarunk itt elérni. Itt most eléggé heves viták zajlottak, tárgyalnunk kell, a dolog még messze nem állt össze, és azt hiszem, hogy ez át fog húzódni a jövő évre is. Minden esetre a lényeget kell tisztázni. Minden esetre agályos politikailag és jogilag is, hogy hogy áll a jelenlegi helyzet. Talán attól tartok, hogy jogilag sem igazán eh, sikerült eh, a dolog. Talán jó lenne, ha erre vonatkozóan kapnánk bizonyos információt. A belga soros elnökség még a nyári szünet előtt foglalkozott ezzel a kérdéssel, és ez teljesen jogos, ugyanis tanácsi soros elnökséget be tölt tagállamként nekik is feladatuk a dolgot felgyorsítani. És a többi tárgyaló féllel is közöltük, hogy itt a parlamentnek bizonyos eljárásokat be kell tartani az együttdöntési eljárás keretében. Nem lehetünk komolytalanok, mert egyébként jogilag lehetne megkérdőjelezni az egész dolgot. meg kell teremteni a kollégák számára a lehetőséget, hogy megfelelő módosító indítványokkal éljenek, ezeket meg tudjuk vitatni a szakbizottságban, szavazni tudjunk, és ezeket a plenáris elé tudjuk terjeszteni. Ezt szerintem szeptemberben nem tudjuk mind elvégezni. A belga soros elnökség is belátta mindezt, elfogadta, úgyhogy nem maradt e tekintetben kérdés, de minden esetre további kérésünk, hogy az eljárás során mindenfélel konzultáljunk. Ugyanis ha nem lenne ennyi ellentmondás, akkor informális módon az árnyék jelentéstevőkkel is lehetne informálisan konzultálni, de annak fenntartásával, hogy a formális hivatalos eljárásokat tiszteletben tartsuk. Nyilvánvalóan ezt csak meg tudom ígérni. A szakbizottság elnökei, elnökével, illetve a frakciók árnyék jelentéstevőivel ezekre a konzultációkra mindenféleképpen sort kell keríteni. Az idő, a határidőterv meglehetősen szoros, meglehetősen ambiciózus, és a titkársággal konzultáltam, hogy nem lehetne módosítani a szeptember 7-i határidőn, hiszen itt a tervezettel kapcsolatosan prezentációkra, vitára kerül sor, és egyébként ez a hetedike a jövő KED, ami eléggé szoros. Mint ahogy az elnök úr is bejelentette, a szakbizottságnak lesz egy rendkívüli élése 20-án, Strasbourgban, szeptember 20-án, tehát felmerül a kérdés, és ez nyilván attól is függ, hogy hány módosító indítvány érkezik, de talán jó lenne még egy vitát tartani, mondjuk október 6-án, és ezt követően szavaznánk, és ha a szolgálatoknak ez sikerül, akkor, és már pedig sikerülnie kell, akkor a novemberi plenáris elé kerülhetne ez a pont. Egyébként is a novemberi plenárison ezzel a kérdéssel foglalkozni kell mindenféleképpen. Én teljesen ellenezném, hogy a belga soros elnökség elképzelése is ez, hogy olyan eredmény tűzünk ki magunk elé, ami nem fér bele ebbe az időbe, mindenféleképpen figyelembe kell venni a szakbizottság szavazási eredményét, illetve a plenáris e, időpontjait. Ez komoly terhet ró a tanácsra is, illetve komoly kihívás elé állítja a kompromisszum készségét, az eddig érkezett kompromisszumok már a feltöltéssel kapcsolatos, a pozíciók betöltésével kapcsolatos kérdést többé-kevésbé rendezték. És van még egy sor egyéb kérdés, amikkel foglalkozni kell, és ami ebben az vonatkozó állásfoglalásban szerepel, a feltétlenül kapcsolódik a parlament formális együttdöntési jogához és az együttdöntési eljáráshoz. Ugyanakkor szélesebb körben. Ez mindenféleképpen egy feedbacket is jelent számunkra, illetve az AFET felé, az elnök úr felé. Tehát nem mehetünk vissza nullára. Úgyhogy arra kell törekednünk, hogy ezt az ambiciózus ütemtervet valahogy tartani tudjuk. Köszönöm szépen, köszönöm. A következő hozzászólások remélem az eljárás pontosítására, tisztázására fognak irányulni. Az eljárásrendre tekintettel arra kell törekednünk, hogy első olvasatban kerüljön ez elfogadásra. Informális megbeszélésekre, konzultációkra, visszajelzésekre kerül sor a árnyék jelentéstevőkkel, az illetékes szakbizottságokkal. Azonban az időpont úgy tűnik, hogy egy mozgó célpont. Nem igazán pontosan tudjuk, hogy a tárgyalások mennyire húzódnak el. Én most nem látok egyelőre nehézségeket, hogy a Strasburgi plenárison előre tudjunk lépni, de mindenesetre törekedni kell az idő lerövidítésére, és lehet, hogy 20-áig, szeptember 20-áig nem tudjuk ezt, nem tudunk erre sort keríteni, hiszen az árnyék jelentésre nem lesz jelen, tehát ez átolódna októberre. A, 9, a szeptember 7-ére vonatkozó javaslat nem rossz, minden esetre azonban feltehetőleg egy sor módosítóra kerül sor, talán tartható lehetne a szeptember 7-i határidő. A hozzászólá között Lichtenberger, Geringer asszony és Diana Wallace szerepel egyelőre. Lichtenberger asszony, köszönöm szépen, köszönöm én is a jelentéstevőnek. Nagyon alaposan végiggondolta, hogy mire van szükség, hiszen itt nem egy elhanyagolható kérdésről van szó. Számomra az anyag elfogadható, és előre bocsátnám, hogy ami a pályázatokat illeti, a tekintetben is egyetértek, ami az egyes pontokat, a részleteket illeti. Néhány fontos elvet kell itt figyelembe venni. Például a mobilitást lehetővé kell tenni, másodszorban a külügyi szolgálat nem működhet nemzeti szolgálatként új zászló alatt. Ennek való, valódi európai szolgálatként kell működnie. Ebbe az irányba kell lépnünk. Más szóval, tehát nem arról van szó, hogy még egyszer európai zászló alatt feltöltünk bizonyos nemzeti külügyi szolgálatokat, hanem egy de facto európai szolgálatot kell létrehoznunk. Ami a keretfeltételek megteremtését illeti, ezeknek is ezt a jelleget kell szolgálnia. Ha a nemzeti tagállamoknak túl nagy a beleszólása, vagy vétójoga van a személyzeti ügyekben, illetve az egyes személyek kivál, kiválasztásában és kiküldetésében, akkor felmerül annak a kockázata, hogy ez nem egy európai külügyi szolgálatként fog működni, és nem úgy, ahogy mi ezt kívánnánk, hogy működjön. Ami pedig a mobilitás elősegítését illeti. Ez egy nagyon fontos ügy, olyan embereket kell bevonni, akiknek már van tapasztalata a külügyi szolgálatok területén. A kapcsolatokat kell erősíteni, és még harmadiként szeretném megemlíteni, amit szintén nagyon fontosnak tartok, a nemek közötti egyensúlyt erőteljesebben kellene érvényesíteni, mint ahogy ez jelenleg megvalósult. Tudom, hogy egyes nemzeti diplomáciai szolgálatok esetében nem feltétlenül érvényesül ez. Itt azonban meg kellene teremtenünk a lehetőséget a nők előtt is, és ez egy olyan lehetőség, amit most ki kellene aknáznunk. Ez nem a nyúl és elefánt közötti futóverseny, hanem arról van szó, hogy egyenlő feltételeket, egyenlő esélyeket kell biztosítani számukra néhány módosító indítványjal fogok élni. Elsősorban annak érdekében, hogy a nemek közötti egyensúlyt erőteljesebben domborítsuk ki, és arra is szerintem törekednünk kellene, hogy a továbbképzést, a képzést, elősegítsük, és ezzel is hozzájáruljunk ahhoz, hogy a közösségi európai külügyi szolgálat szerepét erősítsük. Egyébként egyetértek azzal, hogy amennyiben erre lehetőség van, akkor koordináljunk a soros elnökséggel is, természetesen a mi szabályzatunkra kell elsősorban támaszkodnunk, és figyelembe kell vennünk az egyes személyek karrier lehetőségeit is. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, Geringer asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadónak ezt a kimerítő bevezető nyilatkozatot, és utalnék arra is, amit az előttem hozzászólók mondtak, nevezetesen arra, hogy nagyon fontos, hogy ez az új szolgálat, amit most készülünk felállítani, ez az új szolgálat tükrözze az Európai Unió földrajzi térképét, tehát egy földrajzi egyensúly valósuljon meg. Nem arról van szó, hogy újra kell feltalálni a kereket. Mi magunk is egy földrajzi egyensúly alapján lettünk megválasztva itt az Európai Parlamentben. A különböző tagállamok kaptak egy bizonyos számú képviselői helyet a parlamentben. A tanácsban pedig a szavazások súlyozásánál veszik figyelembe a tagállamok egymáshoz viszonyított erőviszonyát. Ugyanezt kell érvényesíteni az Európai Külügyi Szolgálatnál is. Rapkai úrnak igaza van, akkor, amikor azt mondja, hogy tisztázni kell a szolgálat képviselőinek a lojalitását is. Az EU-hoz kell lojálisnak lenniük, nem pedig egyes tagállamokhoz. Ezért a toborzási munka rendkívül fontos. A média jelenleg a tárgyalás különböző fázisaival van elfoglalva, a helyek leosztásával. Most egy még nem kész dokumentumot beszélünk át. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy az újságíróknak több információjuk van, mint nekünk. Ők már arról írnak, hogy ki milyen helyet fog majd megkapni. Most tényleg komolyan vesznek itt bennünket, vagy sem? el kell érnünk, hogy nélkülünk végső döntések ne születhessenek. Egyetértek a nemek közti egyensúlyjal kapcsolatban elmondottakról is. Sokféleképpen lehet ugyanakkor értelmezni a nemek közti egyensúlyt. Egy világos formulára van szükség, egyfajta paritásos rendszerre, és ezért én támogatom azt, hogy konkrétabb módosító indítványokat nyújtsunk be ebbe a témába. Köszönöm. Köszönöm, CFK kolléga. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. E, Köszönöm, elnök úr. És én magam is csatlakoznék a többiekhez, akik már megköszönték a raportőr munkáját. Bernard már megint nagyon alaposan dolgozott, szépen leírta ezt a jogalkotási folyamatot, és hogy milyen munkák eh, zajlanak most. Nagyon fontos témáról van szó. Az egész EU szempontjából és a tagállamok szempontjából külön-külön is fontos ez a szolgálat. Ne áltassuk magunkat. A külügyi szolgálat felállítása során minden tagállam majd a saját célkitűzéseitől eh, kívánja érvényesíteni, és nagyon is érdekli majd az, hogy hogyan fog működni ez a szolgálat és hogyan fog együtt működni a tagállamok saját diplomáciai rendszereivel. Éppen ezért én nem is értem, hogy a tanács miért akar szerződéses alkalmazottakban gondolkozni, úgynevezett contract agentekben. Úgy gondolom, hogy a munkára pályázóknak az unió iránt kell érdeklődniük, míg az unió részéről az adott személy felvétele iránt kell, hogy valami fajta érdek megfogalmazható legyen. Nézzük a bizottság különböző főigazgatóságainak működését. Ha valaki ott főigazgatóként akar dolgozni, akkor sem arról van szó, hogy egyes tagállamokkal konzultálunk, hanem egy versenyvizsgát írunk ki, és aki megnyeri, az lesz kinevezve. Ugyanígy kell, hogy eljárjunk a eh, diplomáciai szolgálatnál is. Természetesen ez továbbra is felveti a lojalitás kérdését. Ami pedig a földrajzi egyensúlyt illeti, ettől, ennek érvényesítésétől sem tekinthetünk el, mindenki meg fogja majd vizsgálni azt, hogy, és oda fog figyelni arra, hogy ez az egyensúly érvényesül-e. A média is fog ezzel foglalkozni. De először azért az Európai Külügyi Szolgálat minőségét kell biztosítanunk. Tehát a, az alkalmazottak, illetve a pályázók alkalmasságát kell először górcső alá venni. hogyha engem kérdeznek, én el tudom azt fogadni, hogy a szolgálatnak csak női alkalmazottjai legyenek, hogyha azok a női alkalmazottak rendkívül alkalmasak. Ha van egy alkalmas női alkalmazott, akkor kapja meg az állást, akár elsősorban is, preferenciával. hiszen ilyen esetben a saját szakmai alkalmassága mellett ez a hölgy fel tudja, vonat, fel, fel tudja vonultatni azokat a női tulajdonságokat, azokat a puhább tulajdonságokat, amelyek szintén hasznosak lehetnek. Ami az időbeosztást illeti, itt megint csak vannak aggodalmak, ambiciózus a terv, plenárisan novemberbe szavazunk, itt a bizottság októberbe köszönöm. Dankeschön, Diana Wallace. Köszönöm, Diana Wallace. Uh, thank you very much, uh, Chairman. And... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Rapkai úrnak, az előadónak is a munkát, Látható, hogy egy nagyon nehéz és összetett intézmény közi táncban vesz részt, amiben a parlamenti kollégák is részt vesznek. csatlakozom azokhoz a megjegyzésekhez, amelyeket a kollégák tettek. Szeretnénk, hogyha ez a szolgálat európai lenne, és Európa teljes sokszínűségét tükrözné. Nagyon is egyetértek a jelentéstevővel ebben a kényes kérdésben, ami a nemzeti prerogatívát illeti. Szeretnénk, hogyha ezt elmozdíthatnánk, csak igazából azon gondolkozom, hogy ha elmozdítjuk, akkor nincs -e ahhoz egy kicsit több pontosításra szükség. De hát lehet, hogy ezt még meg tudjuk gondolni, mielőtt az általunk kívánt eredményre jutunk. Ami az időbeosztást és az egyéb eljárásbeli kérdéseket illeti, ezek rendben vannak véleményem szerint, és továbbra is a legjobbakat kívánom Rapkai úrnak ezzel nehéz feladattal. Köszönöm szépen. Végezetül a bizottság részéről nem tudom, hogy ki óhajt szólni. Senki? Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Én magam is érdeklődve hallgattam az itt elmondottakat a lojalitással, a földrajzi egyensúlyjal, a nemek közti egyensúlyjal kapcsolatban, illetve amit arról mondtak, hogy tényleg egy európai szolgálat alakuljon ki. Tehát mindezt gondosan feljegyeztem. Én magam néhány megjegyzést fűznék a véleménytervezethez. Az első meglátásom az Egységes Személyzeti Bizottság Staff Committee eh, felállítása, eh, egy egységes eh, ilyen bizottság létezne a bizottság és a tanácsi alkalmazottak vonatkozásában, és ugye itt arról van szó, hogy az alkalmazottak nagy része az a bizottságtól érkezne, és szeretnénk nekik már a kezdetektől biztonságot nyújtani. A delegációkban a bizottság, bizottság alkalmazottai szintén dolgozni fognak. Nem kellene tehát két személyzeti bizottságnak foglalkoznia ugyanazokkal a problémákkal. Mindemellett a, Brooks, a Brock és a Verhofstadt jelentésekben is erről van szó, illetve erről írnak. Ami a contract agenteket illeti, ott fontos lehetőséget teremteni arra, hogy őket felvegyük, illetve aztán a központban kiképezzük, és végül eh, visszaküldjük eh, diplomáciai szolgálatba az adott eh, városokba. A három éves megbízásokról van szó, a gyakorlatban kettő és fél. A parlament egyébként egyetértett azzal, hogy az alkalmazottak egyharmada az nemzeti diplomata legyen, 60% fel van, fenn van tartva EU tisztviselők számára. A tagállamok szintén úgy gondolják és úgy érzik, hogy ez a szolgálat őket is képviseli, ezért is ragaszkodnak ez az arányhoz, illetve a saját részvételükhöz. Ami a férfiak és nők közti egyensúlyt illeti, Ott minden funkciócsoportban, az AD és egyéb funkciócsoportokban is a figyelemmel kell lennünk a, az egyensúlyra, tehát az AD és AST besorolásoknál is. Vannak még technikai megjegyzések a tízes függelékkel kapcsolatban például jelenlegi helyzetben, hogyha üresedés van egy delegáción, akkor sem tudjuk azt adni eh, egy eh, szerződéses alkalmazottnak. Ami a 16-os eh, módosítót illeti, mi úgy gondoljuk, hogy már kezdetektől fogva bele kell egyezni a tagállamoknak a diplomaták átvételébe. Amikor a szerződést meghosszabbítják, akkor az átadást is meg kell hosszabbítani, mert adott esetben, hogyha ez nem történik meg, akkor azt lehet mondani, hogy az már onnantól kezdve nem egy tagállami diplomata, hiszen a secondment nem lett meghosszabbítva. E, és akkor nem számít bele a kvótába. Ami a 14-es módosítót illeti, ez szerintünk felesleges ismétlés, mert a szolgálati szabályzat 27. cikke ugyanezt mondja, illetve egy másik dokumentumban is ez le van írva. Ennyi lenne tehát a bizottság észrevétele most. Köszönöm, és akkor most még Ashton asszony irodájából Christopherson úr kapszott. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megosztatom önökkel a véleményemet. Ugyan mi nem vagyunk a jogalkotás résztvevői, de hát természetesen mi leszünk a fő fogyasztói a itt megállapodottaknak. Ami a lényeget illeti, én egyet értek a bizottság által elmondottakkal, kivéve az első pontot, ahol is a bizottság azt mondta, hogy a külügyi szolgálat munkatársai a bizottság állományából kerüljenek. Ez feltehetőleg a kezdetekben igaz lesz, de ők külügyi szolgálati tisztviselők lesznek, és nem bizottsági tisztviselők. A külügyi szolgálatnak integrálnia kell a tanácsi titkárság eh, munkatársait, valamint a nemzeti diplomáciai szolgálatok munkatársait. És a legtöbbjük számára meglehetős nehézséget fog okozni, hogy egy olyan szabályzatnak feleljenek meg, ami a bizottsági tisztviselők szabályzata, ami az üzemi tanácsot illeti. A parlamentnek is gondolom van saját üzemi tanácsa, de alapvetően ami a tartalmi kérdéseket illeti egyetértünk a bizottság javaslatával. Engedje meg, elnök úr, hogy még két-három lényegi pontot felvessek, ezek általánosabbak, és ezek ma már itt említésre kerültek. Felmerült Rapkai úr részéről a nemzeti konszenzus vagy egyetértés kérdése, ami a külügyi szolgálat tisztviselőit illeti, a nemzeti tisztviselőit. Talán el lehetne gondolkodni azon, hogy július óta, mióta megszületett a megállapodás a parlament és a tanács között, világos, hogy hosszabb távon azon kívül, hogy a bizottság, illetve a tanács titkársága ad majd tisztviselőket, nemzeti diplomatákat is alkalmazni fog a szolgálat, és a szolgálat hosszabb távon kialakítja saját úgymond európai tisztvés, tisztviselőit, akik kezdetben nemzeti diplomataként csatlakoznak a szolgálathoz, hosszú távon európai EU tisztviselőké válhatnak. Tehát ezt egy kicsikét más megvilágításban is helyezhetnénk. Amint az egyharmados célt elérjük, elérjük és nincsen további pályázó a bizottság, a tanács vagy a parlament részéről, akkor a szolgálatnak be kell tölteni ezt a posztot, mégpedig feltetőleg a már ott dolgozó tisztviselőkkel. A külügyi szolgálattal kapcsolatos eddigi viták is megjelentek a sajtóban, és elsősorban ami a földrajzi egyensúly kérdését illeti. Itt nem csak arról van szó, hogy önök kevesebbet tudnak az újságíróknál, ez rám épp úgy vonatkozik. Én is kevesebbet tudok, mint az újság újságokban megjelentek. Különböző felvételi eljárások indultak, illetve már bizonyos eljárások lezárultak, de talán meg kéne várnunk, mielőtt előre szaladunk a az eredmények megítélését illetően. Előbb-utóbb sor kerül minden jelentkező, minden pályázó vizsgálatára. A a földrajzi egyensúlyról Madridban is szó volt, és ez részét képezi az alapvető döntésnek. Itt vannak olyan elvek, amelyeket Rafka, Rapkai úr által javasoltak is tükröznek. Tehát ami az egyensúlyt illeti, én osztom Rapkai úr által javasoltakat. Vannak tagállamok, illetve olyan parlamenti képviselők, akik nagyra törőbbek, ambiciózusabbak, itt ami az új tagállamokból történő felvételt illeti, arra is gondolok, és az úgymond kvóta nélküli tagállamokat is figyelembe kéne venni, illetve valamilyen külön eljárással kezelni. A madridi megállapodás arra is vonatkozott, hogy a főképviselőnek erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy a nemek közötti és a földrajzi egyensúly érvényesüljön. Meg kell vizsgálnunk a helyzetet majd 2013-ban, és hogyha még mindig hiányzik az egyensúly, akkor kerül sor speciális intézkedésekre. Minden esetre én intenék, ova intenék egy olyan rendszerrel szemben, ami egyfajta kvótára épülne, hiszen ez ellentmond a szokásos közösségi elveknek, és nagyon rosszul illeszkedne a külügyi szolgálat rendszerébe, ahol is minden egyes posztot, pozíciót meg kell hirdetni. A kvótarendszer vagy a preferenciális rendszer azt jelentené, hogy nemzeti zászlóval kellene ellátni minden egyes ilyen meghirdetett állást, és szerintem ez sem intézményi, sem politikai szempontból nem túlságosan vonzó megoldás. Végezetül az eljárásokkal kapcsolatosan. Rafkai úr, tehát Rafkai úr utal idézőjelben arra, hogy a parlament csak véleményét adja. De végül is a bizottságnak és a tanácsnak el kell fogadni a de facto együttdöntést, amiről a parlament július 6-án szavazott, szó szerint megjelenik a tanács által július végén elfogadott határozatban. Tehát a tanács és mi is elvárjuk, hogy amiben júliusban megállapodtunk, azzal nem megy majd szembe egy esetleges későbbi megállapodás. Valóban sürget minket az idő. Óriási elvárások vannak az iránt, hogy a külügyi szolgálat minél előbb álljon fel és kezdje meg a működését harmadik országok részéről is, és nem szerencsés dolog, hogyha egy ilyen árnyék zónába kerülünk, mint amiben ma leledzünk. Ez a, az új rendszer még nem állt fel, nem alakult ki, és nem működik. És az ilyen helyzetek, az ilyen exlex állapot mindig is veszélyes. Tehát éppen ezért minél előbb lépnünk kell, de természetesen tiszteletben tartva a parlament együttdöntési jogát. Reméljük minden esetre, hogy az együttdöntési eljárás keretében első olvasatban meg tudunk állapodni, és a parlament októberben meg tud állapodni egy véleményben, amit majd a tanácssal folytatandó konzultáció követ, és a tanács minél előbb el tudja fogadni lehetőleg ugyanazt a szöveget. Én ezt ebben reménykedem, és mint ahogy elnök úr ön is elmondta, a szakbizottsági szavazás keretében is jó lenne, hogyha felhatalmaznák Rapkai urat, illetve minden más képviselőt, akit ez illet, hogy minél gyorsabban lebonyolítsák a tárgyalásokat a tanácssal, és ha mi ebben a folyamatban segítségükre lehetünk, akkor ezt örömmel megtesszük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Christopherson úr. Mielőtt megadom a jelentéstevőnek a szót, néhány szót szeretnék szólni. Madrid alapján csak azokkal a dolgokkal tudunk foglalkozni, amelyet a jogi alap alapján el tudunk, illetve amelyre jogunk van döntést hozni. A ahhoz képest, amit a tanácsjogi szolgálata mondott. A, azzal is tisztában kell lennünk, hogy a jogi alap nem volt teljesen lefedett, és más jogi alapok, alapok is felmerülnek. És ez, ezeket a dolgokat nem feltétlenül ö, ö, vettük megfelelően figyelembe. Nagyon pozitív, hogy az összefüggések alapján a bizottság és a tanács a konzultációs eljárás keretében gyakorlatilag mindez egy együtt döntési eljárást eredményezett. Mindenesetre nagyon fontos arra vigyázni, hogy az együttdöntési joga a parlamentnek ne szenvedjen csorbát, ahogy ez a szerződésben szerepel. Rapkai úr még végezetül megkapja a szót. Az első megjegyzésemet gyakorlatilag nem szeretném megismételni, hiszen ezt már elmondta, én is ugyanígy látom a helyzetet. Világos, hogy a gyakorlatban Tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a konzultációs eljárás gyakorlatilag egyfajta együttdöntési eljárássá alakult, de ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Jó lenne, hogyha választ kapnánk arra a kérdésre, hogy a kiírásokra, a pályázatokra mikor kerül sor. A hozzászólások igen megkönnyítették a helyzetemet, hiszen itt eh, gyakorlatilag nyitott ajtókat döngetnek. A tagállamok számára egyértelművé kell tenni, hogy a szerződés, illetve a madridi megállapodás egyértelművé teszi, hogy minden tisztviselője a szolgálatnak a fő képviselő felügyelete alatt tevékenykedik majd, és függetlenül attól, hogy honnan jöttek. Ami pedig a mobilitást illeti, ezt én is nagyon fontosnak tartom, és kíváncsian várom a tagállamokkal folytatandó vitát, hogy ez hogyan fog kihatni az ő diplomáciai szolgálataikra. Egyes tagállamok azt mondják, hogy ez nem lesz túl nagy hatással, hogy, ugyanis, hogyha bizonyos dolgok alól mentesülünk, ha bizonyos feladatokat az Európai Külügyi Szolgálat tőlünk átvesz, akkor ez az ő személyzetükre, az ő tisztviselőjükre lesz majd hatással. Kevésbé a tagállamokra. Itt ugyanis a mostani diplomáciai szolgálat rengeteg dolgot végzett, itt nem lesznek újabb munkatársak nem kell újabb több ezer pozíciót vagy állást teremteni, de a nagyobb tagállamok esetében esetleg a diplomáciai szolgálatok egyes pozíciói, állásai fölöslegessé válnak, mert majd a közösségi külügyi szolgálat azokat a feladatokat átveszi, vagy jobban látja majd el. Itt örültem a hozzászólásoknak, ami a nemek közötti egyensúlyt is illeti. Én csak saját magam négy módosító indítványt terjesztettem elő ezzel kapcsolatosan. A 12-es, 16-os, 18-as és a 30-as módosítóban nem csak erről van szó, hanem például a 12-esben nem csak erről a témáról van szó, hanem arra is törekedtem, hogy minden egyéb helyen is ez megvalósuljon. Talán majd a megfogalmazáson egy-két helyen pontosítani lehet e tekintetben. Tehát azt hiszem, hogy ami, ami minket illet, optimisták lehetünk az eredményt illetően. Akkor most két dolgot még. Szeptember 7-e 12 óra a módosítók benyújtásának a benyújtása, ami pedig a tárgyalási felhatalmazást illeti. Rapkai úr esetében erre vonatkozóan konzultációkat folytatunk majd informálisan. Most következik az ötös napirendi pont, pedig Lichtenberger asszony véleménye. Köszönöm szépen! Én köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, illetve az összes közreműködő munkatársnak, képviselőtársamnak a módosító indítványokat. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament egyértelmű és minél szélesebb körű hangot hallasson ebben a témában. Itt egy nagyon fontos központi kérdésről van szó, nevezetesen arról, hogy a polgárokkal való kapcsolat az európai jogszabályok alkalmazása területén. Számos állásfoglalásra, felvetésre került sor, amelyek keretében már elgondolkodtunk azon, hogy európai összefüggésben a pilót projektre vonatkozóan, amiről már többször szót ejtettünk, mi a terv? Ezek az állásfoglalások az egy dolgot teljesen egyértelműen kimutatnak. Ha a arra törekszünk, hogy az európai jogszabályok alkalmazását ápolni akarjuk, és e tekintetben konszenzusra törekszünk, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy milyen e, mechanizmusok e, érvényesülnek a panaszok orvoslásával kapcsolatosan. Ez egy rendkívül fontos kérdés. A spanyol e, petíció benyújtó vagy beadványt beterjesztőkkel tárgyaltam az EU pilot projekttel kapcsolatosan, és a petíciók benyújtói akkor lennének elégedettek, hogyha itt ezekkel a panaszokkal, petíciókkal formálisan foglalkoznának. Ezeket azonban nem tudják nyomon követni a továbbiakban. A polgárok azt várják, hogy ha valamit konkrétan előír egy európai jogszabály, de az nem teljesül, nem kerül alkalmazásra, akkor aktívan lépjünk fel. A spanyol, osztrák, olasz csoportok több alkalommal utaltak rá, hogy a szabálysértési eljárás nem ölt oly méreteket, vagy nem úgy valósul meg, ahogy annak meg kéne valósulnia. Tehát lehet, hogy válaszolnak az adott beadványra, de ezen túlmenően semmi nem történik. És akkor ez azt jelenti, hogy a polgároknak a nemzeti petíciós vagy jogorvoslati utakat kell követniük. Az, hogy nemzeti igazságszolgáltatást kell igénybe venniük, vagy párhuzamosan, vagy második körben úgymond, ez azt jelenteni a bizottság részéről, hogy azt mondják, hogy oké, okay, hogyha ez most nemzeti szinten zajlik, akkor én most egyelőre elfektetem ezeket a dolgokat és így aztán végképp nem intéződnek el a dolgok, sőt, sajnos, ha nemzeti szint vagy nemzeti bíróság elé utalják ezeket az ügyeket, akkor a az érintettek annak ellenére, hogy itt EU-s jogszabályok megsértése, megsértésére került sor, a panaszsal élők gyakorlatilag egy gumifalba ütköznek. Tehát erős, erőteljesebben kell alkalmazni ezeket az eljárásokat, és ugyan lehet, hogy jó szándékú ez a pilot projekt, hogy közelebb hozzuk a, a polgárokhoz az EU-t, hogy polgárbarátabbak legyünk, az új mechanizmus ra mindenféleképpen szükség van a pilotprojekttel kapcsolatosan. Ez egy nagyon fontos ügy, hogyha a beadványt beterjesztő, például a Maszenai híd kapcsán egy környezet hatástanulmányt, vagy környezetvédelmi hatástanulmányt kifogásol, akkor ez egy komoly problémát jelent, hogyha az ő ügye nem orvosló, kerül orvoslatra, és itt nem elegendő pusztán az ügyet az olasz igazságszolgáltatás felé utalni. Arra kell törekednünk, hogy a polgárok érdekeit, érdekének érvényesítését erősítsük. Én nagyon köszönöm mindenkinek, aki módosító indítványjal élt az egyessel kapcsolatosan. Valisz asszony, majd igyekszem a megfogalmazáson módosítani, azt finomítani. Természetesen ahol még vannak apró ügyekben eltérések, azok, azon kollégákkal egyeztetni fogok, hiszen nagyon fontos, hogy egyértelmű jelzést adjunk ezzel az anyaggal is az európai polgárok felé, ugyanis az emberek ránk hagyatkoznak és a mi segítségünket várják abban az esetben, ha európai jogszabály nem érvényesül, vagy számukra ez csalódást okoz, akkor mi kell, hogy fellépjünk. Örülök, hogy ebben egyetértünk nagy részt, és köszönöm még egyszer a közreműködésüket. Ringrazio anch'io la relatrice. Köszönöm szépen. Én azzal szeretném kezdeni, hogy a jelentéstevőnek megköszönöm a munkáját. Szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy ennek a parlamenti szakbizottságnak észszerű lenne úgy folytatni a munkáját az európai jogszabályok tekintetében, hogy nyomon követjük ezek végrehajtását, ellenőrizzük ezek végrehajtását. Emlékeztetnék rá, hogy az elmúlt évtizedekben rengeteg munkát végeztünk, szabályokat, rendeleteket alkottunk. Most már van egy európai jogszabály tömeg, amelyet akár még a jogi egyetemeken is oktatnak. Tehát már létezik európai jog Azonban ez nem jelenti ugyanazt, mint az, hogy hogyan alkalmazzuk a jogokat, a jogszabályokat, és ezeknek milyen hatása van az állampolgárok mindennapi életére. Alapjában véve ők nem kapják meg azokat az előnyöket, amelyeket megkaphatnának, hogyha legalább megfelelően alkalmaznánk ezeket a szabályokat. Tehát itt egy végrehajtási probléma merül fel. Probléma van azzal is, hogy hogyan tudjuk felmérni a jogszabályok hatását. És tény, hogy az állampolgárok tisztában vannak azzal, hogy bizonyos jogaik vannak, bizonyos dolgok megilletik őket az európai jogszabályok értelmében. Úgyhogy annak örülök, hogy a bizottság most erre összpontosít. De azt gondolom, hogy folyamatosan a parlament munkájának folyamatában kéne vizsgálni a jogszabályok betartását és végrehajtását annak érdekében, hogy meglássuk, hogy milyen eredményei vannak a munkánknak. Hiszen akkor nem csak fölülről lefele építkezve szabályokat teremtünk, hanem nyomon is követjük ezeknek a sorsát. Az állásfoglalásban hangsúlyozza, hogy szüksége van arra, hogy az állampolgárok szerepét növeljük. Ez alapjában véve azt jelenti, hogy kiterjesztjük vagy ö, növeljük az a keresletet, nem a kínálatot. A kereslet növeléséről van tehát szó. És hogyha bizonyos eljárásbeli akadályokat elmozdítunk a szabályok végrehajtásának útjából, azzal javulni fog a helyzet. Hiszen azt látom, hogy a kultúrával van a probléma. Arra összpontosítunk, nem, a lényegre összpontosítunk, de az eljárást figyelmen kívül hagyjuk. Hadd ragadjam meg ezt az lehetőséget arra, hogy egyetértek nagyon, elmondjam, egyetértek nagyon sok mindennel, ami elhangzott, de nagyon oda kell figyelnünk erre a kérdéskörre, hiszen nem egy jogi elit vagyunk, és mindenki kicsit unottan vizsgálja azt, hogy mi milyen vitát folytatunk erről. Azért mondom ezt, mert a szakbizottságunk egy másik intézkedést is elfogadott. Létrehoztunk egy munkacsoportot, ami az európai közigazgatási törvény felülvizsgálatával vagy nyomon követésével foglalkozik. Én voltam a felelős azért, hogy koordináljam ezt a munkát. Ezzel az aspektussal is elkezdtünk foglalkozni. Miért? Azért, mert az Európai Unió már most is egy közigazgatási szervezet, még ha nem is ennek a kifejezésnek a klasszikus értelmében, de vannak alkalmazottai, tisztviselői és bizonyos módon végrehajt eljárásokat. És igazából még tudományos vizsgálata ennek nem volt. Tehát érdemes lenne megvizsgálni azt is, hogy a struktúrákban, az operatív mechanizmusokban ezek a szabályok hogy gyökeresednek meg. Ez a munkacsoport, most megragadom a lehetőséget, hogy tájékoztassam a kollégákat, hiszen nem csak azt szeretném, ha tudnák, hogy létezik ez a munkacsoport, hanem hogy esetleg a javaslataikat is megfogalmazzák, bevonódjanak a munkába. Az 5 hatos 6-os pontban az az előttem lévő dokumentumban az eljárásbeli kérdésekről is van szó, különösen a szabálysértési eljárásról bizonyos cselekvések, aktivitások, amelyeket az Európai Unió jelen pillanatban végrehajt, nincsenek megfelelően szabályozva. Úgy gondolom, hogy ezek hogy bizonyos esetekben konkrétabb definícióra van szükség, hogyha több legitimistást akarunk adni az eljárásoknak. A hatos pontban arról van szó, hogy az adminisztratív eljárást hogyan kellene a jó igazgatási gyakorlat érdekében fejleszteni. Erre a jövőben is több, jobbra oda kell figyelnünk. Köszönöm, Diana Wallis. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előadónknak, Lichtenberger asszonynak is a munkáját. Egy dologban nagyon is egyetértek amikor a polgárok egy problémát jeleznek, akkor válaszra tartanak igényt, azt szeretnék, hogy történjen valami, nem akarják, hogy eljárási problémákon fusson zátonyra a dolog, és éppen ezért, amit Berlinger úr mondott, azok a megjegyzések egyfajta eljárási, eh, eh, magatartási kódex létrehozásáról, az eh, jó irányba mutat ugyanakkor azt is gondolom, hogy intézményekként eh, a polgárok nem nagyon tudják, mivel mi több intézményből állunk már, mint az EU, a polgárok nem nagyon tudják, hogy hova forduljanak, több helyre fordulhatnak. Eh, igen, írhatnak a bizottságnak is, és akkor vagy beindul egy, eh, egy eljárás, vagy, vagy nem. A Solvit rendszerhez fordulhatnak, az egyéni képviselőjükhöz fordulhatnak, a parlament elnökéhez fordulhatnak, petíciót kezdhetnek el gyűjteni, illetve írni, és ez már egy sor lehetőség. Mindez pedig zavarba hozhatja az egyszerű állampolgárt, mert ez átláthatatlan, bonyolult és nehéz. Éppen ezért mi úgy gondolom, hogy egy jobb rendszert kell, hogy létrehozzunk, amely eh, lehetővé teszi a polgárok számára, hogy tudják, hova kell fordulniuk. És amennyiben ebbe az irányba mozdulunk el, akkor én azt támogatni fogom. És noha én az első közt mondom azt a bizottságnak, hogy lépni kell, már az eddigieket is üdvözlöm a pilot projektet, mert tudom, hogy mennyire nehéz gyakorlati, gyors választ adni a polgároknak. Ők nem hosszú eljárásra vágynak, hanem gyors válaszokra. Tehát a bizottságnak el kell ismerni ezt a munkáját. Ha ez a pilotrendszer nem működik, akkor valami jobbat kell majd létrehoznunk. De azt gondolom, hogy egyfajta rendszer létrehozásának alapgondolata amelynek révén a polgár a problémától a megoldásig gyorsabban eljuthat, valóban ez az, amire szükségünk van. És hogyha ez a kísérleti rendszer, ez a pilot rendszer ehhez hozzájárult, és megoldotta a problémák egy részét, akkor az már önmagában dicséretet érdemel. Ritkán lehet gyorsan megjavítani a problémákat, de mégis az ilyen gyors megoldásokat kell megcéloznunk. A problémáink komoly része valójában rendszer szintű probléma. Tehát újra és újra ismétlődnek a problémák, más és más országokban a polgárok ugyanazt a problémát látják, az adott jogszabály működése, alkalmazása során. Ehhez egy korai figyelmeztető rendszerre van szükség. Jelenleg a petíciós bizottság talán az a hely, ahol a legkorábban kibukhatnak az ilyen problémák. Ugyanakkor ezt a korai figyelmeztető azonosító rendszert is jobbá kell tennünk, amelynek egyik módja az, hogy a bizottság beszámol a hozzá beérkező panaszokról. Köszönöm szépen! Danke, Frau Kollegin Geringer, bitte. Köszönöm, Geringer asszony szó. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetüket fejezték ki Lichtenberger asszonynak, aki nagyon kiváló munkát végzett. Azonban kicsit csalódott vagyok. Ugyanazokról a problémákról beszélünk folyton és folyton, egymás után, az egymást követő vitákban. A 2006-os jelentésnek voltam én az előadója, és ebben a dokumentumban ugyanazok a problémák merülnek fel, hiszen azóta sem oldottak meg. Amikor az én jelentésemen dolgoztam, akkor a, ez a projekt, óriási kérdéseket vetett fel. Nem tudtuk még akkor, hogy eh, hogyan is fog ez működni. De úgy gondolom, hogy most lehet, hogy az állampolgárok már bizony csalódottak. Ha a nemzeti eljárásokat kimerítették, akkor az Európai Bizottság visszaküldi a nemzeti hatéko- a hatóságokhoz az állampolgárt, és hát ez komolytalan. Így ugyanis az állampolgár csalódik az Európai Bizottságban és az Európai Unióban, mint olyanban. Ezzel rossz jelet küldünk ki az állampolgárok felé. A következő probléma. Bizonyos tagállamokat enyhében ítélünk meg, mint másokat. Vannak olyan tagállamok, amelyek nem felelnek meg az Európai Uniós jogszabályoknak, amelyek nem hajtják azokat végre időben. És ennek bizony távolra mutató következményei vannak az állampolgárok számára. Bizony az én országomban is vannak ilyen végrehajtási problémák. Éveken keresztül Az egyik környezetvédelmi irányelvet nem hajtottuk végre. És ez megakadályozott olyan intézkedéseket, amelyeket meghozhattunk volna. Ez is azt mutatja, hogy milyen következményekkel járhat egy ilyen probléma. Nemrégiben Európában több áradástnak lehetünk tanúi Lengyelországban is árvizek voltak. És látjuk azt, hogy milyen negatív hatása van annak, hogy Lengyelországban nem sikerült végrehajtani az árvízekre vonatkozó irányelvet. Ennek következményeképpen olyan területek, amelyeket normális esetben elönt a víz, ezekre a területekre házakat építettek az emberek. Hogyha az irányelvet végrehajtottuk volna, akkor ez nem történhetett volna meg. Így az, hogy kudarcot vallottunk az irányelv végrehajtásában, és nem tartottuk be az európai jogszabályokat, ez messze menő következményekkel járt. Ezért nyomást kell gyakorolni az Európai Uniós tagállamokra, hogy időben végrehajtsák az Európai Uniós jogszabályokat. És hogyha a tagállamok vezetői aláírták, ezeket a dokumentumokat, akkor még inkább. Elnök. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszonynak adom meg a szót, hogy a záró gondolatokat megfogalmazza. Köszönöm szépen. Nagyon hálás vagyok néhány megjegyzésért, különösen. És először is igaz az, hogy persze az nagyon fontos, hogy megfogalmazzuk a törvényeket, de hát a végre is kell őket tartatni, végre is kell hajtani. Hát az állampolgárok azok eredményeket várnak tőlünk. Aztán fontos lenne ez a korai figyelmeztető rendszer, kulcsfontosságú. Ez az egyik központi gondolat. Meg kell ugyanis találnunk azokat a pontokat, ahol akadályok vannak, és ezeket tisztáznunk kell. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy ezeket az akadályozó eljárásbeli akadályokat, vagy egyéb akadályokat hogyan tudjuk megtalálni és utána elmozdítani, hiszen ezek az európai projektet károsítják. Aztán a, köszönöm azt is, hogy az árvizekkel kapcsolatban a végrehajtásban problémák voltak, hogy erre felhívták a figyelmünket. Igen, oda kell figyelnünk ezekre a, ezekre a jelenségekre, hiszen hogyha a konzultációk nyomán véleménygyűjtés után egy irányelvet megalkotunk, és utána azt nem hajtjuk végre, akkor az azt jelenti, hogy alapjában véve magunk alatt vágjuk a fát. Ezért azt szeretném mondani, hogy örülök annak, hogy közös megközelítéssel látjuk ezt a témát. Egységes megközelítést tudunk ugyanis képviselni így az Európai Bizottság felé. támogatnunk kell a tag, az állampolgárainkat, hiszen ha nem tesszük ezt, akkor elveszítjük az ő támogatásukat. Decemberben fogunk szavazni erről. Addig, mondja az elnök, két vélemény fog még érkezni, és a fogyasztói jogokkal kapcsolatban most Diana Wallace-nak adom meg a szót. Uh, Köszönöm. Kedves kollégák, bizonyára tudják, hogy uh, már előzetes megbeszéléseket is folytattunk, és volt korábban is munkaanyag, ami a rendelkezésükre állt. Remélem, hogy a véleménytervezet is most már rendelkezésre áll a különböző hivatalos nyelveken, hogyha ez nem így van, akkor azért elnézést kérek, de nyáron voltak kis gondok, problémák. Hadd összegezzem akkor, hogy miről van szó. Mi a belső piaci és fogyasztó védelmi bizottsággal együttműködünk ezen az anyagon. Andreas Schwab a társam ebben a munkában. A belső piaci bizottság, amikor ezt a munkát tárgyalta, akkor mindig meghívott engem, hogy vegyek részt az ottani vitákban. Schwab úr későn kapta meg a meghívást a mai ülésünkre, akart volna jönni, de sajnos ez nem volt lehetséges, remélhetőleg ezt majd a jövőben orvosolni tudjuk. Hadd magyarázzam akkor el, hogy mi az én véleménytervezetem mögött rejlő filozófiai megközelítés, hogyha arra gondolunk, hogy mit akart elérni az Európai Bizottság, amikor ezt a javaslatot beadta az előző ciklus során, akkor azt látjuk, hogy azt szerették volna, hogyha egy sokkal magasabb szintű e, európai fogyasztóvédelmi harmonizációra kerül sor, és a különböző széthúzó irányelveket össze akarták fésülni. A bizottság eredeti javaslata rendkívül ambíciózus volt, ugyanakkor számos nehézségbe ütközött, elsősorban azért, mert eh, úgy látták, hogy a magas szintű harmonizáció elérése egy sor tagállamban valójában visszalépést jelentett volna a már létező fogyasztóvédelmi szabályoktól, és ezt bármelyik tagállam nehezen tudná megmagyarázni a polgárainak. Tehát az irányelv jelenleg azt kívánja elérni, amit egyesek úgy hívnak, hogy célzott teljes harmonizáció, és valójában Schwab úr is ebbe az irányba szeretné vinni az ügyet a belső piaci bizottságban, de úgy gondolom, hogy a kollégák ott is úgy látják, hogy ennek elérése rendkívül nehéz lesz. Én ennek a bizottságnak a nevében tartva magam az útmutatáshoz, ami itt megszületett, eh, a kötelmi joggal kapcsolatos eh, CFR-hez szerettem volna tartani magam, és eh, azt szerettem volna elérni, hogyha, hogy ne csökkenjen egyes tagállamokban a fogyasztóvédelem jelenlegi szintje. Én tehát a négyes cikkben egy minimum harmonizációra való utalást szerettem volna, e, illetve találtam, e, és szerettem volna látni. E, ugyanakkor, mivel én Európa párti vagyok, saját magamat is ambíció hiányával kezdtem vádolni, de aztán rájöttem, hogy ennek nincs alternatívája. Tehát kiinduló pontként én ezt a minimális harmonizációt teszem le az önök asztalára, de aztán úgy gondolom, hogy egyes tételekben, azt remélem, hogy egyes tételekben eh, megpróbálunk majd ennél többet elérni. Tehát minimális harmonizáció, de szabadságot, eh, szabad kezet adni az egyes tagállamoknak, hogy ennél tovább lépjenek. Amikor ezt a jelentést készítettem, azt reméltem, és ez sajnálatos módon nem történt meg, hogy azt reméltem, hogy ahol a harmonizációsra sor kerül, ott a CFR-hez tudjuk tartani magunkat, amely mindig is egy fontos eszköz volt, és ennek a szakbizottságnak egy ebben a szakbizottságban mindig támogatták ezt a e, munkát. Ugyanakkor kénytelen voltam egy alacsonyabb szintű harmonizálást e, elfogadni. E, remélem, hogy ahogy ez a vita tovább folytatódik, a két szakbizottságban sikerül majd előrelépnünk, de nem fejleszthetjük ezt olyan módon tovább, hogy egyes tagállamokban az a fogyasztóvédelmi szabályok felvizezését eredményezze, amelyet már megszoktak, azok olyan erős fogyasztóvédelmi jogosítványok felvizezését, amelyet a polgárok már megszoktak. Tehát egyes dolgokban lehet majd csak a minimális harmonizáción túllépni. Reding asszony folytatja a munkáját a CFR-rel kapcsolatban, kötelmi joggal kapcsolatban, és ez egy párhuzamos alternatív lehetőséget fog majd nyújtani az európai térségben és így megoldhatjuk ezt a problémát, nevezetesen hogyan szabadíthatjuk fel Európa potenciáját a kis és középvállalkozások számára is, hogy ne kelljen megbirkózniuk 27 különböző jogrenddel. Remélhetőleg tehát ez a két dolog majd egymással párhuzamosan fog fejlődni, és választási lehetőséget biztosít. Ebben a jelentésben egy mini CFR projektről lehetne szó, egy európai garancia létrehozásáról. Minden, minden rendszer máshogy nyúl a jótállás kérdéséhez, és éppen ezért ezt harmonizálni egy rendkívül bonyolult feladat. Tehát ehhez már egy kis CFR-re van szükség, tehát egy európai garanciát kell kialakítani, mert nem lehet megállapodni a harmonizálásban, ha, és ha ebben nem sikerül megállapodni, akkor egy európai típusú eh, garanciarendszert kell kialakítani, eh, amelyet eh, egy szerződéshez kiválaszthatnak a szerződő felek, és kölcsönösen megállapodhatnak abban. Ennyit tehát a vezérvonalakról, illetve E, a, a jelentés főcsapás irányáról. E, nagyon sok módosító indítvány van, de ezek egy része technikai, más része pedig nyelvi jellegű. Tehát ne ijedjenek meg a nagy számtól és azt remélem, hogy később egy teljes vitát tudunk tartani itt, amikor a kollégák már megemésztették az anyagot. Jó lenne, hogyha ezt úgy tudnánk megtenni, hogy Schwab úr is itt van a körünkben, és el tudja magyarázni, hogy ő hogyan közelíti meg ezt a kérdést, mert azt remélem, hogy előbb-utóbb egy közös anyagot sikerül majd létrehoznunk, mert ennek a két szakbizottságnak ebben a témában, ebben az eljárásban együtt kell működnie. Ezzel be is fejezném, elnök úr, és szívesen állok az önök rendelkezésére. Köszönöm szépen. Berlinger úr. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy őszintén megköszönjem Dejánának. Azokat a szavait, amelyeket szerintem ahogy ő is javasolta, érdemes megemésztenünk. Van súlya ennek a munkának, úgyhogy bizony szükségünk van arra, hogy emészgethessük. Nagyon sok tapasztalata van ezen a területen, viszont azt hiszem, hogy az IMCO-val, az illetékes szakbizottságban konfliktusba kerülhetünk akár összeütközésbe is kerülhetünk az Európai Bizottság által javasolt irányelv tervezettel. Hiszen itt most egy olyan eljárás került elénk, amely egy sor szabályhoz vezetne. Ezért azt szeretnénk, hogy eredeti és igazi eredménye legyen ennek. Új parlamentet választottak az állampolgárok, és ez az új parlament szeretné végre elvégezni a munkát. Diana, azt mondtad, hogy a jogszabályi töredezettséggel fel kell vennünk a küzdelmet. De nem tudjuk a teljes harmonizációt választani, hiszen ez valószínűleg nem működne. És alapjában véve az elv az az, hogyha nem egyformák a dolgok, akkor nem lehet felülről egységesíteni, hiszen eleve már egyenlőtlenségek voltak. Hogyha töredezettséget tapasztalunk valahol, az nem elég, hogy leterítjük a felületet egy papírral, és akkor minden megoldódik azzal, azzal csak elfettük a problémát. És azt látom, hogy konfliktusnak nézünk elébe, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek szeretnék megakadályozni egyáltalán az egész folyamatot, és ráadásul ott van még egy kockázat. Vannak olyan tagállamok, ahol nagyon magas szintű a fogyasztóvédelem, és azzal, hogyha kiegyenlítjük a fogyasztóvédelmet, azzal őket arra kényszerítenénk, hogy az ő normáikat, az ő eh, lécüket lejjebb tegyék ezt nyilván nem fogják körülmel tenni. Ha az imkóval vitára kerül a sor, akkor persze vállalnunk kell azt is, de ezeket az elveket ne felejtsük el. A Diana javaslata azt hiszem, hogy utat mutat kifelé ebből a problematikus helyzetből. Hiszen a közös referencia keretre is utal, amely abból a vitából keletkezett egyáltalán, ami a a kötelmi joggal kapcsolatban kialakult. Azonban, amit ö, sajnálatosnak nevezel, úgy gondolom, hogy a sajnálatos az azért egy erős kifejezés. És utána azt mondod, hogy sajnálatos az, hogy nem sikerült az összes lehetséges előnyt kiaknáznunk a közös referencia keretből. És itt ezen, eh, illetve ezen a konkrét területen. De, hogyha szeretnénk, természetesen szeretnénk az összes erdőnyt kiaknázni, mégpedig pragmatikusan és nem ideológiai módon. Azt mondod, hogy a minimális harmonizáció fontos, különösen akkor, amikor hatékony technikai szabályok vannak életben. És vonatkozhatnak ezek például különböző határidők kalkulálására, stb. De természetesen még további munkára van szükségünk. Ezzel is egyetértek. Aztán hozzáteszed azt is, hogy bizonyos pontokon nagyon magas szintű védelmet tudunk elérni, Európai Uniós szinten, amelyet utána harmonizált módon az összes tagállamra ki tudunk terjeszteni. Nagyon brit módon csinálod ezt, és minden tiszteletem a tiéd, de hát válaszokat kell találnunk. Azt javaslod, hogy adjuk fel a harmonizáció gondolatát, vessük el ezt a gondolatot. Ez persze az imkóval bizonyára problémákhoz fog vezetni. És utána azt mondod, meg kell róla bizonyosodnunk. Hogy nem adjuk fel azt a gondolatot, hogy valamilyen harmonizációs célt legalább elérjünk. Más szóval, hogyha a védelem minimum szintjét akarjuk meghatározni, akkor nagyon szigorúnak és határozottnak kell lennünk. A jogrendszerek közötti töredezettség az nagyon negatív hatásokkal van Európában, és nem csak a pro-európaiak, az Európa pártolók számára. Hangsúlyoznám ennek a fontosságát. Persze, a megközelítésével egyetértek és tudom azt, hogy az érvek azok hasonlóak lesznek különböző területeken. De itt úgy gondolom, hogy egy kicsit proaktívabbaknak és határozottabbaknak kell lennünk a védelem érdekében. A lényeg, amit Diana javasolt nekünk, az, hogy az követ. Köszönöm, Lichtenberger asszony, köszönöm szépen Valisz eh, kollégának a javaslatát nem a kételjeim. Szerintem itt olyasmiről van szó, ami aminek meg, amivel a megbirkózáshoz egy kis kupica pálinkára is szükség lenne. Ez egy igen tetemes feladat, és azt szeretném megkérdezni, hogy az imkóban ban más szellemben folyt a vita ezzel hogyan tudunk megbirkózni? Itt valóban a teljes harmonizáció, az általunk értelmezett teljes harmonizáció megközelítésével kapcsolatos ez a probléma, más részt pedig, hogy az egyes tagállamokban ez mennyire lehetne megvalósítható. Itt talán egy más megközelítést is figyelembe kellene venni, hogyan tudunk az Imkoval közösen eredményre jutni. Itt két vita irány érvényesül, ha úgy tetszik. Nem akarok önző lenni, de a miénket tartom bölcsebbnek, vagy észszerűbbnek. Hogyan tudjuk feloldani azt, hogy ebből valami produktív eredmény is szülessen, hiszen a fogyasztók számára ez jelentene komoly sikert, akik komoly reményeket, elvárásokat támasztanak. És itt nem csak a határokon átnyúló ügyletekről van szó, hanem általában a fogyasztó védelemről. Éppen ezért tehát a kérdésem az, hogy az IMCO-val hogyan lehet tovább lépni. Köszönöm szépen akkor az én frakcióm eh, árnyék jelentéstevőit meghallgatva, akkor az egész vita, és most ként szólok én, ez az egész vita egy eh, opcionális instrumentumot, eh, eszközt kínálna. Az irányelv a bizottság erőfeszítése, ami a teljes harmonizációt illeti, sajnos úgy látszik, hogy kudarcot val, miközben a fogyasztóvédelem iránti igény jelentős. Itt egy alternatív eszköz fog születni, ez teljesen egyértelmű, ezt előre láthatjuk, és a munkacsoport is ezen munkálkodik. A kérdés az, hogy mindenek ellenére a két projekttel, ami előttünk van, hogyan tudunk egy közös standardot kialakítani. A megoldás szerintem valahol középen húzódik meg. Tehát egyik a teljes harmonizáció hosszú távon, a másik pedig egy lényegesen visszafogottabb megközelítés. A tanácsal közösen szerintem azt kéne kipuhatolni, hogy hol lehetne előrelépni, hol lehetne eredményeket elérni. És azt kell megvizsgálni, hogy hogyan lehet közelíteni az álláspontokat annak érdekében, hogy eredményre jussunk. Az Európai Bizottság képviselője tegnap, aki egyébként a munkacsoportban ezzel a szöveggel foglalkozik, kijelentette, hogy az irányelv, mint teljes harmonizációs szöveg egyelőre még váratni kell, hogy magára A bizottság javaslatával kapcsolatosan ezt kell megvizsgálni, hogy hogyan tudunk lépésről lépésre ehhez közelíteni ezzel az alternatív instrumentummal, akár a CFR kapcsán. És alapvetően tisztázni kell az IMCO-val az illetékességi kérdést is. Először is tisztázni kell tehát az illetékességi kérdés, mégpedig a régi ügyrend alapján, ami azt jelenteni, hogy az illetékes szakbizottság mondjuk az IMKO lenne, és velünk való konzultációban folytatná le a munkáját. Először is a szakbizottságoknak a tartalomban kell megállapodniuk, tehát jó lenne, hogyha a két szakbizottság elnöke és jelentéstevője még egyszer leülne, és ebben megállapodnának. Tehát, hogyha a régi eljárási szabályzat alapján alakítjuk ezt ki, akkor ebben kell megállapodnunk. Tehát meg kell kísérelni, hogy az IMCO-val közösen valahogy definiáljuk, körvonalazzuk ezeket az illetékességi köröket. Tegnap nem tudtam foglalkozni a Valisz asszonyféle jelentéssel. A határidő nagyon nagyvonalú, a módosító indítványok határideje október 16-a. Nem tudom, hogy a bizottság részéről kíván-e szólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a jelentést illeti, mi üdvözöljük Balis asszony támogatását a célkitűzésekre vonatkozóan a fogyasztói jogok kapcsán. Ami a kötelmi joggal kapcsolatos munkát illeti, már korábban is említettem a szakbizottság előtt, hogy a fogyasztói jogra vonatkozó irányelv kapcsán mi a CFR-re, a közös referencia keretre támaszkodunk, abból ragadunk ki elképzeléseket. Ez egy úgymond nem kötelező érvényű, ha úgy tetszik, jogforrás, vagy elképzelésforrás. És ez a CFR képezheti az alapját a fogyasztói jogi irányelv kialakításának, ez a kiinduló pont. A visszalépési időszakra vonatkozóan a visszalépés szabályozására és egyéb egy sor kérdés kapcsán. A hatásvizsgálat alapján határoztuk el, hogy hol térhetünk el a CFR tervezettől. Alaposan meg fogjuk vizsgálni a közös referencia keret tervezetet Valisz asszonynal, annak érdekében, hogy a terminológiát minél inkább megfeleltessük egymásnak a két joganyagban. És ezzel azt akarjuk biztosítani, hogy azokban a kérdésekben, amelyek a leginkább befolyásolják a belső piacot, a teljes körű harmonizáció megvalósuljon. Tehát mi változatlanul tartjuk magunkat a teljes harmonizáció elvéhez, de pragmatis, pragmatikusak is vagyunk egyben, és tudjuk, hogy mire van most lehetőség. Tehát azokban a kérdésekben, ahol nem lehet a teljes harmonizációra törekedni, a status quo-ra kell törekedni, a jelenlegi védelem szintjét kell tehát biztosítani, azt a szintet, ami a fogyasztói védelemmel kapcsolatos eddigi jogszabályokban is már szerepel. Ugyanis egyébként a javaslat egyensúlya felborul, és ezzel csak plusz költségekkel kerülünk majd szembe. Még egy néhány szót engedjenek meg. A javaslat és a közötti kapcsolatról, amit az előbb Léne úr említett. A kötelmi joggal kapcsolatos munka, az esetleges alternatív instrumentum jogi eszköz közötti kapcsolat és a CFR közötti kapcsolat. A fogyasztói jogra vonatkozó irányelvnek tehát alapvetően a teljes harmonizációra kell törekednie, ugyanakkor viszont ki kell terjedjen olyan területekre is, amelyeket nem szabályoz az irányelv, például az általános kötelmi jogi kérdések, a szerződésről adandó tájékoztatás, a szerződés értelmezésére vonatkozó rendelkezések. Az irányelv minimális szintű harmonizációra irányul, és ezek a kérdések akár elkérhet, el is térhetnek az irányelvben minimálisan harmonizált kérdésektől, abban az esetben, ahol már most magasabb szintű védelem érvényesül. Nagyon fontos, majdnem alapvetően fontos, hogy a jelenlegi feltételezések, amelyekkel a munkacsoport jelenleg él, biztosítsák, hogy nem csak a vállalatok és fogyasztók közötti szerződésekre, hanem a vállalatok egymás közötti szerződéseire is kiterjedjen, és ez egy szélesebb körű hatályt jelent, mint a fogyasztói jogra vonatkozó irányelv. Köszönöm szépen, Diana. Köszönöm. Mindenkinek köszönöm, aki hozzászólt a vitához. Lichtenberger asszony által felkínált kubica pálinkát természetesen örömmel elfogadom, hogyha dülőre jutunk. Itt néhány kérdésre válaszul. Én igyekeztem minél szorosabb kapcsolatban lenni az IMCO jelentéstevőjével, illetve általában a szakbizottsággal. Nagyon kényes helyzetben vagyunk, de szerintem valahogy ebből ki tudunk majd kecmeregni. Tudom, hogy ma délelőtt volt egy megbeszélés az IMCO elnökével, ezt követően egyébként találkoztam véletlenül, és azt mondta, hogy a, tiz- a négyes cikk megfogalmazása az én anyagomban lehet talán a megfelelő kiinduló pont a további munkához. Szerintem tehát nem vagyunk annyira távol egymástól, mint amennyire tűnik. Ez egy rendkívül nehéz feladat, és mindenféleképpen arra kell törekednünk, hogy minél egyszerűbb le, minél inkább leegyszerűsítsük, ne bonyolítsuk túl. Ahogy előre haladunk, feltehetőleg egyre több olyan szempont is felmerül, ahol megcélozhatjuk a teljes harmonizációt. A lényeg az, hogy egy közös kiindulópontot találjunk, eh, ahonnan tovább tudunk lépni. Esetleg jó lenne, hogyha az irányelvhez csatolnánk egy mellékletet, amely felsorolná azokat a kérdéseket, ahol szóba jöhet a teljes harmonizáció, illetve azokat, ahol később céloznánk ezt meg. Tehát eh, én mindenféleképpen eh, szorgalmazom az együttműködést, és két jelentéstevőként mi el akartuk kerülni azt, hogy felosztjuk egymás között a cikkeket, hiszen ez az anyag annyira összetett, annyira bonyolult, hogy ez nem lett volna célra vezető, ezért úgy döntöttünk, hogy nem így járunk el. Tehát tovább folytatjuk az együttműködést, és természetesen a kollégáktól várom a módosító indítványokat. Köszönöm szépen. Akkor október 10-e. Szájer úr napirendi pontja következik a bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr, és szeretném elnézésüket is kérni azzal kapcsolatban, hogy alig, hogy befejeztük májusban ezt a munkát, most újra e, elő kell venni, de ez szándékos, mert az önök segítségére van szükségem egyfelől, másfelől viszont azért foglalkozunk ezzel újra, mert ennek a rendkívül fontos témának az átláthatóságát biztosítanunk kell. Tehát mindannyian tudniuk kell arról, hogy mi is zajlik ezen a e, fontos területen különös különösen arra emlékeztetnék, hogy a komitológiának ez az egész kérdése, illetve a 290-es, illetve 291-es cikk miért a mi bizottságunkhoz került. Akkor ez vitatott téma volt, de szerintem azóta az idő igazolta mindezt. A parlament pozíciójának megerősítése szempontjából, és különösen a Lisszaboni szerződésre való átállás szempontjából fontos, hogy koordináció legyen, e, és ne e, csak ilyen eseti munka az egyes bizottságokban. E, számos módosító érkezett önöktől, illetve 12 véleményt nyújtottak be a szakbizottságok. Az én munkám a koordinátorokkal az, hogy koordináljuk ezt a munkát, mert hogyha az egyes szakbizottságok egyenként foglalkoznak ezzel a kérdéssel, a külön, és egy, e- e- egyes, egymagukba birkóznak meg egyes témákba a többi intézménnyel, akkor a parlament veszíteni fog. Ezért is kérem önöktől, hogy magyarázzák meg a különböző szakbizottságok, bizottságokban ülő kollégáiknak, hogy ezt a koordinált álláspontot képviseljék ők is, védjék meg ezt az álláspontot, mert én a a szakbizottsági elnökök értekezletén számos külön kérést kaptam, ugyanakkor mindenki azt mondta, hogy legyen közös álláspontunk. Tehát az árnyékelőadókat, előadókat és mindenkit arra kérek, hogy segítsenek engem abban, hogy a parlament helyzetét megerősítsük, és ne egyenként tárgyaljunk ebben az ügyben. Tehát ez az egyik terület, ahol az önök segítségére számítok. Az átláthatóság érdekében én július 5-én küldtem mindenkinek egy munkadokumentumot, és most eh, ezzel is eh, szeretnék foglalkozni. Nyilván, nyilván eh, érdeklődve figyeljük azt is, hogy mi zajlik a többi intézményben, ugyanakkor én nem akartam, hogy hivatalos kapcsolatfelvételre kerüljen fel a többi intézménnyel. Amit hallottam az az, hogy a tanács is készen áll arra, hogy később kapcsolatba lépjen velünk a tanácsban jelenleg nem történik semmi hivatalosan. Tehát nincs megállapodás. És itt hallottuk azt is, hogy a belga elnökség ezen a ponton is ambiciózus célkitűzéseket fogalmazott meg. Egyfelől ott van az a prioritás és kérelem, hogy minél hamarabb ténylegesen lépje hatályba a Lisszaboni szerződés, és kezdjen el működni, másfelől viszont ne veszítsen a parlament a hatásköreiből a sietség miatt. Amit az Európai Bizottság a 290-es cikkel kapcsolatban benyújtott számunkra. Nos, ezzel, ebben az anyagban van, vannak bizonyos problémák. E, van olyan hely, ahol a parlament hatáskörei nincsenek e, kifejezetten felsorolva. Nyilvánvalóan optimizálnunk kell itt mind a két dolgot, nem szabad elnyújtani a folyamatot, mert ha elnyúlik a folyamat, akkor a jelenlegi helyzet, a komitológiák, illetve a végrehajtó aktusok e, területén az azt jelenti, hogy a régi rendszer tovább fog élni, ami felvet bizonyos eh, jogszerűségi problémákat, és eh, ez az ügy akkor végső soron a bíróságra kerülhet. Tehát tényleg minél hamarabb kell lépnünk, ugyanakkor nem szabad feladnunk a parlament előjogait. És az, arról kell beszélnünk, hogy a szavazás előtt ez a szakbizottság milyen álláspontot foglaljon el. Ebben kell az önök egyetértése és támogatása öt pontban. Nagyon gyorsan fogom most mondani, mert tudom, hogy kevés az idő. Az általános alignment kérdése, dátumok, azt szeretnénk, szeretnénk, hogyha a végrehajtási jogosítványok teljesen világosan legyenek elosztva, melyik kerül a delegáltaktusok sorába, és melyik a végrehajtási sorba, hiszen a végrehajtási térfélen a mi jogaink korlátozottabbak, hogy csak felügyelni tudjuk az eseményeket. Tehát mi egy igazi igazi hozzáigazítást szeretnénk, és nem pedig csak automatikusat. Szeretnénk, hogyha a, az őszinte együttműködés keretében az intézmények meg tudnának állapodni oly módon, hogyha komoly problémáink vannak egyes kérdésekben, akkor a bizottság a kérésünkre a, még a végrehajtási javaslatait is felülvizsgálja. Tehát ez lenne a folyamat egy része, és ezt tükrözik a többi szakbizottságból érkező javaslatok is. A harmadik dolog az az, hogy minden külső finanszírozási problémát végrehajtási aktusnak tekintenek. Ez számunkra nem elfogadható. Nyilván erről még beszélnünk kell, megint csak eseti jelleggel fogjuk ezt eldönteni, és nem pedig a jelenlegi módon. A többi szakbizottság úgy gondolja, hogy delegált aktusokban kell ezeket szabályozni, nem pedig végrehajtási aktusokkal. A negyedik dolog, amelyben az önök segítségére van szükségem, a többi intézménnyel szemben, az a felülvizsgálati bizottság, vagy felleviteli bizottság, az Appeal Committee működése nem, értjük egyet, nem értünk egyet azzal, hogy ez így működjön, ahogy most tervezik, nem tudjuk ezt így elfogadni. A tanács ugyanis azt szeretné, hogyha ez olyan lenne, mint az összes többi bizottság, e, és az Európai Bizottság elnökölne benne, nekünk ezzel problémánk van. Az ötödik dolog, Ugye itt most egy folyamatban lévő ügyről van szó. Néhány eh, megoldás működőképesnek fog bizonyulni, mások nem, de fontos az, hogy ebben a folyamatban egy felülvizsgálati folyamat is legyen, amelynek során megvizsgálhatjuk, hogy mi működik és mi nem. Ebben is eh, számítok az önök együttműködésére, illetve a többi eh, szakbizottság együttműködésére. Hogyan is fogjuk majd alkalmazni ezt az új hatáskört? Tudom, hogy a kollégák nagy fontosságot tulajdonítanak ennek, komolyan veszik, néha túlzott igényekkel lépnek elő, amely alássa az egységes álláspontot. Megint csak az önök segítségére van szükségem, hogy megértessék azt, hogy bizonyos apró dolgokat fel kell áldoznunk a nagy nyereség érdekében de a végén mindenképpen legyen egy felülvizsgálati eljárás. Ezt akartam önökkel most ismertetni, és azt is, hogy a Lisszaboni folyamat hamaros, vagy hamar történő beindítása és a sietség közti feszülő ellentétet majd meg kell oldanunk, ebben is segítségüket kérem, megvárjuk, hogy a tanács mit mond, jelenleg ugyanis nincsen hivatalos tanácsi döntés. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szájer úr. Ha mindent jól értettem, akkor itt arról van szó, hogy még itt a következő tárgyalásokra felhatalmazást kér az említett pontokon. Számunkra ez nem okoz gondot, úgyhogy az eddigiek szellemében szerintem megkezdheti a tárgyalásokat, felhatalmazzuk önt arra, hogy megkezdje ezeket a tárgyalásokat a tanácssal, és azt hiszem már egyébként is elérkezett az ideje ennek. Akkor ezt is lezárhatjuk. Következő napi rendi pontunk a 9-es, a költségvetés és a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos vagyok benne, hogy a kollégák mindjárt az első héten rettetesen boldogok, hogy csütörtök délután a költségvetésről beszélhetnek, de hát a költségvetés mindannyiunk számára nagyon fontos, és mindannyian tudjuk, hogy minden évben nehéz vitákat kell lefolytatnunk a költségvetésről. Idén várhatólag ez még nehezebb lesz, hiszen tudjuk, hogy a legtöbb tagállam, ha csak nem mind, próbál csökkenteni a kiadásain. A költségvetés tervezet első olvasatában 8 mint 787 millió euróval csökkentette a tanács az előirányzatokat, 3,6 milliárd euró szeretne 7 tagállam, és bizonyos tagállamok még ennél nagyobb csökkentést kívánnak elérni. Ami a jogi szakbizottságot illeti, a legfőbb címsor, amit meg kell vizsgálnunk, az a 3A, ami a jogi ö, ügyekre vonatkozó költségvetési címsor tartalmazza, de az ötöst is meg kell néznünk, ami az adminisztrációra, a közigazgatásról szól. Itt is csökkentették az előirányzatokat 10,9 millió euróval, a kifizetési előirányzatokat pedig 49 millió euróval. Az ötös cikkben mind a kettőt 162 millió euróval csökkentették. Úgy tűnik, hogy a legtöbb más szakbizottság a parlamentben megpróbálja a, megtartani a korábbi, legalábbis részben vagy teljes mértékben a korábbi költségvetési előirányzatokat. Ezt irányozza elő az öt módosító indítvány is, amit én benyújtottam a kollégák elé, hogy vizsgáljuk meg az mai délutánon. Az Európai Bírósággal kapcsolatban szeretnénk megtartani a bővítés előkészítésre vonatkozó, azaz például a 2012-es talán bekövetkező horvát csatlakozásra vonatkozó költségvetést tartsuk meg. Az Európai Bíróság javaslatával kapcsolatban az auditoroknak volt egy javaslat, az IT biztonsági rendszert meg kell erősíteni, erre is el kell különítenünk pénzeket. Egy további módosító indítványal növelni kívánjuk az Európai Jogi Akadémia által nyújtott ösztöndíjakat. Az Európai Parlament szeretné az a tagállami gyakorló ügyvédek vagy gyakorló jogászok képzését ezzel előmozdítani. Technikailag megpróbál korrekt lenni, és nyilván ezt a jogi bizottság szeretné, ezért szeretnék egy szóbeli módosítóval élni ezzel az indítványjal kapcsolatban. Uh, the words in accordance with Article 36. A 36 d establishing the lifelong uh, learning. Illetve az élethosszig tartó tanulás programra vonatkozó uh, költségvetési sorral szeret, kapcsolatban szeretnék a szóbeli módosító indítványal érni. Elnök úr, a mai délután folyamán írásban is ezt eljuttatom önökhöz. Köszönöm. Itt közben jelezték, hogy a frakciók teljes mértékben konszenzusra jutottak. Ha nincsen hozzászólás, akkor egyben megszavazhatjuk ezt. Kérem, hogy kézfelemeléssel jelezzék, ki ellenzi. Ha senki, akkor tartózkodás az sincs. Tehát egyhangulag elfogadtuk a jelentést. Köszönöm a munkát. A következő napi rendi pontunk a 11-es, ha jól követem a sorrendet, hiszen a tízest elnapoltuk. Itt eh, kodifikációról van szó. Azt közölték, hogy ez egy pusztán technikai jellegű probléma, éppen ezért javasolnám, hogy most eh, ne folytassuk le a kodifikációs eljárást, eh, hanem egy új javaslatot várunk a bizottságtól. Ez is konszenzust élvez a frakciók részéről, tehát akkor így járunk majd el. Következnek a zárt ülésre tartozó pontok. Két percre van szükségünk, úgyhogy két perc szünetet tartunk. Kérem a technikát kapcsolják ki a zárt ülés miatt.